könyveket. Következik néhány megjegyzés. One Törneszt a Dán kormány tagjának nevezték ki, gratulálni szeretnék neki. A parlament tudomásul veszi, hogy február 29-től az ő helye megüresedett. Kaptunk a Dán hatos